Guten Morgen. Jó reggelt kívánok! Gondolom nem akarjuk megbüntetni azokat, akik időben érkeztek. Viszonylag rövid a napirendünk ma, de azt hiszem nagyon fontos napirendi pontjaink vannak. És örülök, hogy egy dolgot sikerül lezárnunk ma a tolmácsok itt vannak, az összes kolléga rendelkezésére állnak, gondolom nem kell felsorolnom az összes nyelvet, illetve azokat a nyelveket, amelyeket nem tolmácsolunk. Cseh és a többi balti nyelv nem áll rendelkezésre. Az összes többi jelenlévő felszólalhat a saját anyanyelvén. Önnek milyen nyelvre lenne szüksége? Bolgárra, de nem gond. Rendben. Van egy új tagunk, sajnálattal és nagyon szomorúan vettük tudomásul, hogy Lothar Biszki kollégánk elhunyt. Az ő helyére Martina Michels kolléganő került Berlinből, eddig a berlini parlamentben dolgozott, ottani mandátumáról azonban lemond, és most Lothar Biszki nyomdokaiba lép. Október 17-én valószínűleg lesz egy új harmadik alelnökünk is, hiszen Lotár volt az egyik alelnökünk. Helyette ki kell neveznünk valakit. Kérném, hogy gondolkodjanak el ezen, gondolom a frakciók majd egymás között megállapodnak ebben az ügyben. Napirend dünk harmadik pontjához érkezünk ezzel. Remélhetőleg mindenkinek itt van a szavazókártyája, rátérünk a szavazásra. Nevedelova képviselő azt mondja, még nincs is itt. Ja, we are not so many, but uh, okay. That is, uh... Nem vagyunk olyan sokan, de nem baj. Katarina Nevedalova tehát a jelentéstevőnk. Az oktatás újragondolása a téma. Katarina június 17-én mutatta be jelentését. 193 módosítót nyújtottak be a kollégák. Megadnám neki most a szót, de sajnos nincs itt. Még a taxiban ül. Jó. Kérte, hogy várjuk meg a szavazással? Jó, hát akkor folytatjuk, akkor eltérünk a szavazásra. Jó nagy csomag. A szavazólista. Egyes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 44-es módosító mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as mellette, ellene, még egyszer mellette, 53-as módosító ellene, tartózkodás elfogadva. 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes szóbeli módosító, 69-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 72-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 84-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 101 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 107 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 111 mellette ellene, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 117 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 119 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 121 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 123 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 120 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 122 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 124 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 125 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 128 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 129 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 130 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 133 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 134 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 135 mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 9 mellette szavaztak, 14-en ellene, 10 mellette. Ön mellette van? Akkor tehát 10. Jó, rendben. 10, 14, 10, 14, mindegy, elutasítottuk, mondja az elnök asszony. 13 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 139 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 136 mellette, ellene tartózkodás leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Tizennégy kilenc arányban elfogadva. 14-10 arányban, Hannibal ellene volt Fiszesz, jó, 15-10 arányban akkor. 141. Rendben, 141 tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 142 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 143 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 144 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 145 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 146 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 147 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 148 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 150 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 151 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 149 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 153 mellette, ellene még egyszer, 153 mellette. Hol is tartunk? 52-es jön elnézést én hibáztam, hogy az elnök asszony, 152 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 153 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 154 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 161 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást.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 tartózkodás elfogadva. 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 176 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 181 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 182 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 186 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 186-os módosítóról. Lezárom. Kilenc 16 arányban, illetve Hannibal szavazatával együtt 10-16 arányban elutasítottuk. 187 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 188 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 189 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 191 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 191-esről. Lezárom. Tizennégy-tizenhárom, azaz tizenöt-tizenhárom arányban elfogadva. 190 oka fogyott, 192 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 193 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenkettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A tízesről. Lezárom a szavazást. 13-12, azaz 13-13 arányban elutasítva. 11-es mellette, ellene, még egyszer, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette, ellene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 29-es volt, ugye? Mondja az elnök asszony. Nem, 19-es kompromisszum. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás Erről még nem szavaztunk? A 29-es módosítóról szavaztunk már. Á, itt van a 30-as is. Akkor 30-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43 mellette, ellene, tartózkodás. Tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes és kettes módosító azonosak mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3 és 5 szintén azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es módosító mellette, ez oka fogyott rendben. Akkor az EMP szakbizottság véleménye következik. 1-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 2-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 3-as, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizennégy mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenöt mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Zárószavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 plusz Hannibal, tehát az 21, 5 arányban elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk Katarina Nevedelova asszonynak. Most pedig tovább lépünk a következő napi rendi pont taglalására, amelynek a címe történelmi emlékezés a kultúrában és az oktatásban az Európai Unióban. Megadom, megadom. Das andere. So, Soll ich das jetzt schon lesen? Also, im letzten Jahrhundert, also, ich, ich lese das jetzt mal in Englisch, weil ich... Felolvasom most ezt angolul, mert ezt korábban nem tudtam felolvasni, de most felolvasom. Az elmúlt évszázadban Európa népírtást tanulja volt példátlan mértékben és éppen ezért a megbékélésre van szükség, van az együttműködésre, és így jött létre az EU. A történelmi együttműködés eh, és az informált eh, történelmi tudás nagyon fontos szerepet játszik eh, a xenofóbia és a nacionalizmus elleni munkában, illetve harcban és a demokrácia megerősítésében. Migalszki úr készítette ezt a saját kezdeményezésű jelentést, melynek a célja az, hogy a történelmi emlékezetet megerősítse, és megvizsgálja, hogy hogyan lehet kiterjeszteni ezeket a projekteket, melyek az EU-ban fennállnak. Migalszki úr a jelentéstevője ennek a jelentésnek a kutatási osztály, a parlament kutatási osztály egy háttér anyagot is készített erről a témáról, de ez a háttéranyag még nem hozzáférhető. Éppen ezért ma meghallgatjuk Migalszki úr jelentéséről a beszámolót, utána pedig a módosítók benyújtásának határidejét eh, hosszabb időre nyújtjuk el, későbbre tesszük, azért, hogy a kutatási osztály háttéranyagát is mindenki olvashassa. Azaz október 10 ig lehet módosítókat benyújtani. És amikor a kutató osztály, kutatási osztály elkészítette az anyagát, jövő héten, akkor ezt mindenkinek ehhez eljuttatjuk, és ilyen módon megvizsgálhatják majd, hogy ebben a háttéranyagban érdekes, okos ötletek vannak-e, amelyekkel Migalszki úr jelentését lehet gazdagítani, vagy esetleg Migalszki úr talál ebben az anyagban valamit, amivel gazdagíthatja a jelentését. A novemberi ülésünkön szavazunk. Migalszki úr, önél szó. Köszönöm szépen. Tökéletesen egyetértek az ön javaslataival. Ez azt jelenti, hogy elmélyültebben, részletesebben tudunk dolgozni ezen a munkán. Mindennyien megkapták a szöveget, és azt hiszem, hogy ma igazából az lenne a lényeg, hogy én hallgassam meg azt, hogy önök mit szeretnének mondani, hölgyeim és uraim, hiszen amit én akartam mondani, azt már tulajdonképpen leírtam ezért az időket nem is pazarolnám, hanem hogy időt takarítsunk meg, érdeklődéssel várom a reakcióikat, kommentárjaikat. Na, das ist aber sehr nett. Ich gehe nicht davon aus, dass alle schon alles gelesen haben. Also, Migalski úr, ez egy picit túl kevés volt, ne haragudjon. Legyen kedves, azért mondjon valamit arról, amit írt, ne induljon ki abból, hogy minden kollega mindent intenzív módon elolvasott, tehát kérem, adja meg a lehetőséget annak, hogy figyeljünk önre. Nagy örömmel, elnök asszony. Ennek a jelentésnek az a kiinduló pontja, hogy az oktatás és a történelem ismerete az alapja a jövőről való gondolkodásunknak. Tehát van kapcsolat a múlt és a jövő között az európai közösség, az Európai Unió is két nagy totalitárius rezsim traumáját követően jött létre. Éppen azért nagyon fontos a történelm oktatás, a történelm ismerete, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő még egyszer. Érdemes elgondolkozni azon, hogy mind ment át Európa, és kapcsolatot kell teremtenünk a történelem, a oktatás és a politikai szféra között. És mindezt oktatási programokban és az oktatásban kell megvalósítanunk, hiszen először is a fiatalok azok, akik meg kell, hogy kapják a gondolatainkat, hogy meg kell, hogy ismerjék az Európai Unió eredetét, értékeit, azokat az alapokat, amelyekre épül nem tagadhatom, hogy ez a jelentés tartalmaz sok olyan tapasztalatot is, amelyet mi a közép-kelet-európai térségben átéltünk. 2004 az év, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, volt számunkra a hidegháborúnak a vége valójában. Európának ez a része, amely a vasfüggöny jobb oldalán, illetve keleti oldalán találta magát, nem élvezte a demokrácia és a szabadság azon előnyeit, amit a nyugat-európaiak élveztek. Az integrációs folyamatot, ami 2004-es év után történt meg, vagy kezdődött meg, történelmi eseménynek tartjuk. És éppen ezért nagyon nyitottak vagyunk más országok csatlakozásához is, amelyek más típusú totalitárius rezsimeket kellett, hogy elviseljenek. Amikor történelmi eseményekre utalok, akkor olyanokra utalok, amelyeket Európa mind két fele, a nyugati és a keleti fele is átélt. Az integrációs folyamatot tehát úgy is fel kell fognunk, mint ami a kontinens integrációs folyamatának a keretein belül kultúra, kölcsönös tisztelet és a különböző országok sokszínűségének a tiszteletén alapul. Ezért ebben a jelentésben megpróbáltam megtalálni, megkeresni azokat a dolgokat, amelyek közösek mindannyiunk, az összes tagállam számára. Aztán azt is végig gondoltam, hogy Európában a különböző országok különbözőképpen interpretálják a történelmet. De nem szabad, hogy ez történelmi torzításokhoz vagy hazugságokhoz vezessen. Nyitottaknak kell lennünk És látnunk kell azt is, hogy a határainkon túl a partnereink, a szomszédaink hogyan látják a dolgokat. Javaslataim egy része azokra az utakra, módokra, lehetőségekre vonatkozik, amelyeket felhasználtunk arra, hogy a történelmi tudást terjesszük, akár mi politikusok is. Illetve, hogy hogyan tudjuk mi segíteni azt, hogy az oktatásba bekerüljenek ezek az információk. Végül az utolsó részben azon gondolkozom el, hogy hogyan tudunk kapcsolatba kerülni a fiatal generációkkal, mondjuk a mozi, filmek kapcsán, vagy segítségével, nem csak a hagyományos oktatás révén. Hiszen másoknak a tapasztalatait hozzáférhetővé kell tennünk a fiatalok számára is. Hiszen számukra az elmúlt néhány évtized története az emléke a, van közel, de minden más, ami ezen, ennél régebben történt, az már a római birodalmhoz tartozik neki. So, ich habe mehrere Wortmeldungen. Köszönöm szépen, többen kérik a szót. Du warst als Erste. Ja, dann Skoria, Costa, äh, Oh ja, alle Welt, ja. So, äh, Kollegin Verheyen. Ja. Äh, Verheyen Hans Becker kért meg, kollégám kért meg, hogy az úr jelentésével kapcsolatos véleményét felolvassam, hiszen a petíciós szakbizottságban kell lennie. Ezt a szöveget adta nekem. Igen, tisztelt elnök, azt igen, tisztelt Migalszki úr, kedves kollégánk. Kollégák, meg szeretném köszönni Migalski a kollégának, hogy a jelentés véleményem szerinti jó vázát elkészítette, amelyel sikerült általánosságban bemutatni a témát. Azonban elkerülte a domináns e, nemzeti nézőpont alkalmazását, hiszen ez soha nem lehet teljes értékű, és eszenciálisan nem is járulhat hozzá a történelmi emlékezet kialakításához az EU-ban. Ugyanakkor az árnyék jelentéstevők körében örömmel cseréltem volna eszmét további véleményekről, most azonban már csak az állásfogal, a módosító indítványokról kell elgondolkoznunk, ezért csak röviden szólalok meg. Az oktatás, a kultúra és a tudományos történet, tudomány háromszögés szögében ö, íródik meg ez a jelentés, és egyetértünk abban, hogy el kell kerülnünk a történelemmel való visszaérést. Épp úgy a történelemmel, mint a történelmi tényekkel való visszaélést, hiszen fatálisan manipulálhatók a fiatalok az iskolában. A jelentéstevő többször hangsúlyozta, hogy a tantervek kialakítása nemzeti feladat, de ugyanakkor az ifjúság védelme érdekében utalni kell arra, hogy a politika és a történelem tudomány, hogy a politika a történelem tudósokra kell, hogy hagyja a történelem felderítésének kérdését. Ezért tehát ezen alapszik ezen, ez a jelentés, amelyet pozitívnak tekintek, és remélem, hogy az így kialakuló közös eszmecserében sikerül majd az árnyékjelentés jelentéstövők körében is sok értékes módosító indítványt kialakítani. Köszönöm, Berzsi asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ez, ennek a jelentésnek az a címe egy történelmi emlékezés a kultúrában és az oktatásban az EU-ban. Már az előző ülésünkön nagyjából elmondtam azt, ami gondolok erről. Nem osztom az előttem szóló véleményét. Először is szeretném elmondani, hogy nem a 20. században kezdődik a történelem. A jelentéstervezet, amit itt előttünk látunk, teljesen negatívan látja a történelmet. Én reményt is szeretnék adni a fiataloknak, és nem szeretném, hogyha csak a negatív képünk lenne a történelemről. Úgy látom, hogy ez a jelentés egyébként a kelet-európai kollégáknak minden tiszteletem, de nagyon kelet-európai az egész jelentéstervezet megközelítése, és a nyugati ö, ö, nézőpontot, a fasizmust, az olasz, spanyol, portugál, görög szenvedéseket nem tartalmazza. Ezek a diktatúrák is több száz ember életébe kerültek, militáns kommunisták is voltak közöttük, akik a nácizmus ellen küzdöttek Franciaországban, Németországban. Tehát ez az ő emléküknek egy megbecstelnítése, hogy ennyire keveset beszélünk róluk. Legalább a totalitárius kommunista rezsimek mellett őróluk is kellene beszélni. Beszéljünk inkább sztálinizmusról, hiszen a sztálinizmus a kommunista gondolatokat teljesen kiforgatta. A nácizmus-kommunizmus közötti párhuzam tétel is a koncentrációs táborokban elégetett több százezer zsidó emlékét becsleníti meg. Tehát a nácizmus ideológiája teljesen különbözik minden mástól, és nem lehet semmivel párhuzamba állítani. Megdöbbent az is, hogy a történészekre utal jelentéstevőnk, és számára normálisnak tűnik, hogy az államok definiálják az országuk történelmét, de lehet, hogy megint csak rosszul értem a szöveget. Értem, hogy a régi szovjet blogból származik a jelentéstevőnk, de nem csak az ő áldozataikat, nem csak ennek a rezsimnek az áldozatait kell, hogy emlegesse, ami az én országomat illeti, amely a például a visi rezsim elítélésében nagyon sokat tett. Más területeken is rengeteget szenvedtünk, például az algériai háború esetében, amikor sorozatos gyilkosságok történtek a francia területen is. Akiknek annyira nehéz volt elfogadni a gyarmatosítás ártalmas voltát. a fiatalok, akik bevándorlók gyermekei, ők és az ő nézőpontjuk is meg kell, hogy jelenjen ahhoz, hogy kiegyensúlyozott legyen ez a szöveg. Van hivat, a, a történelmi igazságosságnak van egy olyan konnotációja, hogy hivatalos igazságosság, vagy hivatalos történelem, és szerintem ezért nem helyes ezt a kifejezést használni. A történelem nem az államokon kell, hogy múljon, hanem a történészeken. Amikor a politikusok kreálják a történelmet, abban mindig veszélyek rejlenek, hiszen mindig a győztesek írják a történelmet és ezzel kapcsolatban, a francia történelmel kapcsolatban nem mondanék egy történetet. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi gallok vagyunk. A galloknak egy olyan imidzse volt évszázadokon keresztül, hogy ezek kultúra nélküli um, vad és um, erőszakos emberek, de az elmúlt időszakban a régészeknek köszönhetően kezdjük megismerni az ő valódi arcukat. Ez csak az elmúlt néhány év eredménye. Úgyhogy dolgozzunk együtt a jövő érdekében. Merci, Madame Berger. Menéndez de Muchas gracias, eh, presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek a jelentéstervezetet, és nem akarok ö, olyan észrevételeket tenni, mint amilyet az előttem szóló tett, hiszen pontosan tudjuk, hogy mi minden történt a fasizmus területén is, például Spanyolországban. A jelentéstevő nagy erőfeszítéseket tett, hogy kiegyensúlyozott jelentést készítsen, de mégsem értek egyet a jelentésével. Az emberiesség elleni bűncselekményeket elutasítja, elítéli. az kikolag azt is mondja, hogy nem helyes a nemzeti szocializmus, a kommunizmus bűnei között hierarchiát kialakítani. Ám a holokoszt áldozataira való emlékezet és a gulag áldozataira való emlékezet közötti hierarchia mégis más-más jelentőséggel bír, illetve kialakult egy hierarchia az emlékezés különbözősége okán sok országban, hiszen a holokauszt tagadás sok országban bűncselekménynek számít, ám nem tudom, hogyha valaki azt állítaná, hogy nem létezett a gulág, akkor büntethetővé tennie magát, vagy nem. Azaz tehát ez egy probléma, a két bűn összehasonlításának problémája, és úgy hiszem, hogy fontos, hogy a szovjet totalitarizmust is elutasítsuk, de nem szabad, hogy rivalizáljunk, hogy egy hierarchiát alakítsunk ki a két nép írtás között. Nem tetszik ugyanakkor, hogy a jelentés mindkét totalitárius rezsimet elit, elutasítja, elítéli. Ám túl sok konkrétum jelenik meg. Persze Lengyelországban ezt nem lehet elkerülni, ezt Verzsia kollega is mondta, de úgy hiszem, hogy el kellene kerülni ezt, hogy a konkrét országhoz rendelhetőek legyenek a felsorol, felsorolások. Más különben persze lehet, hogyha mi a saját országunk perspektívájából írtuk volna a jelentést, akkor ugyanez a veszély állna fenn. Ha túl, túlon túl is nemzeti orientációjú a jelentés, akkor fennáll annak a veszélyem, hogy a saját nemzeti sérelmeinket előtérbe helyezzük, és nem vesszük figyelembe a közös európai emlékezetet, amelyet ki szeretnénk alakítani. Úgy gondolom továbbá, hogy ez a jelentés általánosságban kell, hogy elítélje az emberiesség elleni bűncselekményeket, úgy, hogy az európai emlékezetet eh, hangsúlyozza ki. Márpedig a jelentés ezt csak a holokausztra és a gulágra korlátozza, márpedig szerintem a örmény népírtás, vagy a kolonializmus áldozatai is a közös európai emlékezetben megemlítendőek, és nem hiszem, hogy a különböző emlékezetek között hierarchiát kellene kialakítanunk. Azaz tehát nagyon fontos, hogy ne tegyünk különbséget ezek között a bűncselekmények között. Örülök persze annak, hogy Migalski úr zászlájára tűzte azt a célt, hogy az európai állampolgárok közelebb kerüljenek egymáshoz, de ugyanakkor jelezni akarom, hogy nem csak a totalitárius bűncselekmények alapozzák meg az európai emlékezetet, hanem a közös munka és a harmónia is. Nagyon fontos, hogy közös értékeinket is kihangsúlyozzuk, azokat az értékeket, amelyek az össz emberiességi értékeit gazdagították. Azaz tehát nem csak a szégyenen, nem a bűnökön kell, hogy alapuljon a közös európai emlékezés, hanem morális parancsolat mond arra, kényszerít bennünket arra, hogy az európai történelem brilliáns időszakaira is emlékeztessünk, a humanizmusra, a reneszánszra, és a felvilágosodásra például. Úgy gondolom, hogy nincsen jobb lehetőségünk arra, hogy az észak és a kelet, észak-dél és kelet-nyugati dihotómiát meghaladjuk, mint hogyha közös történelmi emlékeinkre, örökségünkre hivatkozunk. Egyetértek a jelentéstevővel azzal, hogy abban, hogy nagyon fontos megakadályozni, hogy visszaéljenek a történelemmel, hogy eltorzítsák a történelmet, de úgy hiszem, hogy a legjobban akkor járunk el, hogyha nem nemzeti szinten végezzük a kutatásokat, hanem összeurópai szinten. Így elkerülhető volna az a kihívás, illetve az a ö, tévút, hogy nacionalista színezetet kapjon a történetírás. Tehát a kutatási programjaink közötti nagyobb konvergencia mellett érvelek. Köszönöm. Légy. Nagyon köszönjük, kedves kolléga. Skúria kolléga kapja meg a szót, parancsolj Márko. Grazie. Köszönöm szépen, kedves elnökasszony, kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy egy olyan jelentés előtt állunk, egy olyan jelentéssel dolgozunk, amely nagyon nehéz kérdéseket vet fel. Ezt az elejétől kezdve, a munka elejétől kezdve tudtuk politikai, kulturális kérdéseket is felvet ez, amelyekkel egyébként a szakbizottságunkban is újton újra szembenézünk. És ott fennáll annak a veszélye, hogy a saját politikai orientációnk nyomot hagy ezen a jelentésen. Nekünk azonban, mint parlamentnek és mint kulturális szakbizottságnak egy olyan jelzést kell kiadnunk, amely azt mutatja, hogy a megbékélés útján járunk, az általános megbékélés útján járunk, az európai történelem örökség tekintetében is. És ilyen módon meg kell akadályozni, hogyan az előttem szóló kollég is felvetette, hogy az áldozatokat bármilyen módon is egymás ellen kiátszuk a nyugati és a kelet-európai áldozatokat, hierarchiába állítsuk egymással, vagy hogy a totalitárius rezsimek bűncselekményeit hasonlítgassuk egymással az Európai Parlament szakbizottságaként fontos, hogy a közös és még hiányzó közös emlékezetet kidolgozzuk, és úgy gondolom, hogy éppen mi ebben nagy munkát végeztünk, és ez idáigi munkánkban ki, sikerült kikerülnünk azt a veszélyt, hogy a történelmi eseményeket egymással hasonlítgassuk. Értem én, hogy míg ki úr hogyan írta meg a jelentését, és Verzsia asszonyt hallgatva jól emlékszem arra a helyzetre, amikor a kommunizmus ugyanakkor demokratikus formát is öltött. Ne felejtsük el, hogy a sztálinizmus és a kommunizmus nem feltétlenül ugyanaz, én nem vagyok egy történész, de úgy érzem, hogy a kettő között nem lehet egyenlőségjelet tenni, kommunizmus és totalitári és sztálinizmus között. Kérem mindenki figyeljem. Verzsie asszony csendben hallgasson, legyen kedves. Egy szóval, amikor múlt évben, hogyha nem tévedek, egy meghallgatást szerveztünk ezekről a kérdésekről, ezen a meghallgatáson nagyon nagy volt a részvétel. A Kelet-Európából, Közép-Kelet-Európából jövő kollégák sokan voltak, de kevés nyugat-európai kollega volt jelen. Miért lehetett ez? Hát talán azért, mert a nyugat-európai történelem jobban ismert, sajnos mélységében ismert, ez a, a történelem, a nácizmus, a fasizmus története, a koncentrációs táborok története jól ismert minnyájunk számunkra. Ugyanakkor a kelet-európai kollégáktól azt hallottam, és ez kicsikét meg is voltam, hökken beszélnek, ezt mondták ők, keveset beszélnek a saját történelmükről. Egy olyan országból jövök, amely a fasizmus tragédiáját élte meg, és ismeri ezt a sokkot, amelyet történelmünk során okozott a fasizmus. Tudjuk azokat az állomásokat, amelyekkel kialakult ez a rendszer, Mussolini rezsime um, hogyan ragadta magához a hatalmat. Azonban kevesen tudják sajnos, hogy néhány évvel ezelőtt még a mi történelem könyvünk, könyveink sem írtak például arról, hogy Tito hadserege etnikai tisztogatást végzett az keleti fronton, olaszokat gyilkoltak meg civileket. Azaz tehát sok nem ismert része van a történelemnek, és ez egy ilyen kulturális különbségben is rejlik. Éppen ezért a specifikus példákat szívesen kivenném ebből a jelentéstervezetből, hiszen még ha szégyen teljesek is ezek az események, fontos, hogy ne legyünk ennyire konkrétak, és sokkal inkább próbáljunk úgy, próbáljunk minden történelmi eseményről kiegyensúlyozottan élni, és valóban egy közös európai emlékezet kialakításán dolgozni. Köszönjük szépen, Szilvia Costa következik. Trovo perfettamente. Eh, Teljesen egyetértek azzal, amit a kollega mondott, és két dolgot szeretnék csupán kiemelni. Skuri kolléga felvetésében eh, politikai színezetű észrevételek is vannak, és eh, éppen ezért ezzel egyet is értek. Világosan kell látni, hogy mi is egy politikai munkát végzünk. Migalski kollega nagy őszinteséggel veti fel ezeket a kérdéseket, bár néha úgy tűnik, hogy aszimmetrikus módon. Értem én ennek a lélektani hátterét, esetleg politikai hátterét is, hogyha valaki mondjuk közép-kelet-európából jön, akkor motivált erre, hiszen több évtizedes hallgatás volt a sztálinizmus bűncselekményeiről. De ugyanakkor próbáljunk segíteni Migalski kollégának abban, hogy megradjuk ezt a lehetőséget, ahogy a Emília is mondta, hogy a közös emlékezeten dolgozzunk, amelynek két célja volna. Egyrészt a megbékélés, hiszen az EU bővítésének sebessége talán nem tette lehetővé azt, hogy kellőképpen elmélyüljünk a saját történelmi hagyományainkban, Másik célja pedig az volna, hogy a, pozitív, hogy a történelmünk pozitív erőire is gondoljunk, a pozitív példákra, hiszen nem csak, a, nem csak elválaszt bennünket a történelem, nem csak különbséget, eh, falakat épít közöttünk, hanem igenis eh, közös erők vannak, amelyek eh, amelyekből ma is tanulhatunk, hiszen egy igazi utópiából jött létre Európa új korszaka, és erről nem szabad elfeledkeznünk. Nagyon fontos azzal is tisztában lennünk, hogy az első világháború milyen, rú, milyen pusztítást végzett, és látni kell, hogy Például sok európai országban, akár a mozikban is igyekeznek a történelmet feltárni, illetve a tudósok azt vizsgálják meg, hogy milyen narratívákban beszélték el a háborút. És ezzel sikerül a történelmi tényeket is újra látnunk, illetve ezeket kontextusba elhelyeznünk, hogy megértsük, hogy hogyan mesélték el a történelmet és hogy lássuk, hogy hogyan fogalmazódott meg a történelem, hogyan kristályosodott ki a történelmi beszédmód különböző alakzataiban. És ez a beszédmód persze meghatározta a politikai kultúrát is, akár az elutasítás alakzatait, módozatait is, például a kommunizmus területén, vagy a nácizm, náci politika tekintetében. Tehát látnunk kell, hogy a tagadás épp olyan káros, nagyon káros lehet. És látni kell, hogy egy vallás, egy etnikai csoport elpusztítására való törekvés épp úgy ebből a történelmi tévedésekből is eredhet éppen. Ezért nagyon fontos az, hogy az igazságot is felderítsük. Mindezt azonban úgy, hogy kölcsönösen tiszteletben tartsuk az áldozatokat, de lássuk az események súlyát is. Tehát nagyon sok ö, elemére a történelmünknek hivatkozhatunk, nem csak az elmúlt 70 évre, hanem a korábbi büszke történelem szakaszára is. Köszönöm szépen. Köszönöm Boris úr, majd Fiszesz úr. Chciałbym podziękować e, panu Migalskiemu za Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni Migászki képviselőnek ezt a jelentést, amely láthatóan vitát kavar, de történelmi körökben, történészek körében is hasonló vita van kibontakozóban, és fontosnak tartom, hogy mi is beszéljünk ezekről a témákról. Úgy gondolom, a lehető legsemlegesebben és legobjektívebben kell hozzáállnunk ehhez a jelentéshez, mert Európának valóban szüksége van egy ilyenfajta jelentésre. Szükség van arra, hogy a történeti emlékezés a lehető legobjektívebben történjen. Egyetértek azzal, hogy a különböző áldozatok között nem tudunk sorrendet felállítani, minden országnak megvan a maga traumája, Migelszki úr és az én hazámban 6 millióan haltak meg a háborúban annak idején. Nyilvánvalóan mindenki sajátos szemszögből szemléli a történelmet, és bizonyos értelemben mindenki a saját nemzeti történetének a terméke. A lengyeleket és a magyarokat is sokszor azzal vádolják, hogy a múltban élnek, de úgy gondolom valóban fontos, hogy megértsük a történteket, és ennek alapján megpróbáljuk megérteni egymást. Továbbá úgy gondolom, meg kell próbálnunk megérteni a Európa valaha volt legnagyobb traumáját, amely végül az Európai Unió létrejöttéhez vezetett. Itt a két világháborúra gondolok, valamint a nácizmus és a kommunizmus okozta károkra. Nem tudunk hierarchiát felállítani, de világosra kell tennünk azt, hogy miért is jött létre az Európai Unió. Természetesen egyetértek azzal, hogy Közép-Kelet-Európában mindenféle, vagy sokféle kommunizmus létezett, sokféle kommunista rendszer, és a kommunistákat a sztálinista, sztálinizmus kollaboránsaiként szokás értelmezni sok esetben, de hát látnunk kell, hogy Spanyolországban is diktatúra volt például, és megoldásokat kell találnunk ezekre a problémákra. A lengyel és a német történészek úgy gondolom nagyon jó munkát végeztek, ugyanis egy objektív történelem felfogást juttatnak érvényre, úgy gondolom, ez kell, hogy legyen a cél, célunk, és támogatnunk kell egymást az objektív megközelítés megtalálásában. Remélem, hogy ön nem fog egy nagyon elharapózni a vita ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Reménykedem abban, hogy mindenki a lehető legjobb megoldást kívánja megtalálni, és remélhetőleg tehát a lehető legobjektívebb módon tudjuk majd a közös európai történelmünket megközelíteni. Fiszesz képviselő. Köszönöm szépen, megpróbálom rövidne fogni mondandómat, a kollégák szinte mindent elmondtak már. Valóban a történelmünk nagyon messzire nyúlik vissza, és azok az emberek, akik eh, a leg eh, újabbkori diktatúrákat átélték, még köztünk is vannak, gondolok így például a kelet-európai országokra. Úgy gondolom, a történészekre kell hagynunk azt a feladatot, hogy megírják Európa történelmét. Nagyon negatívnak tartanám azt, hogy konkrét eseteket kiemeljünk, amelyek Európa egyik másik részén okoztak hatalmas károkat, az európai tragédiákat gyakorlatilag nem is lehetne mind, mind felsorolni. Katalóniában jelen pillanatban a függetlenség kérdését pedzegették. Katalónia független volt, majd elveszítette függetlenségét, aztán megint független lett, megint elveszítette függetlenségét. Úgy gondolom, hogy a konkrétumokra térünk ki, akkor soha nem jutunk az ügy végére, és nem tudunk majd megállapodni sem. Az egyik képviselőtársam nagyon jól fejezte ezt ki, természetesen nem szabad megfeledkeznünk a múltról, a spanyol demokrácia nem a szörnyű polgárháború feledésén alapul, hanem a megbékélésen. Fontos, hogy az európai értékeket, a demokratikus értékeket szem előtt tartsuk, és minden nemű totalitárius rezsimet el kell utasítanunk. De úgy gondolom, hogyha konkrét esetekre térünk ki, nem jutunk semmire. És hogyha így járunk el, persze minden egyes képviselő külön módosítókat fog benyújtani, és megpróbálja majd ezáltal a saját látásmódját érvényre juttatni, úgy gondolom nem ez a megfelelő módja annak, hogy a történelmet kezeljük. Köszönjük szépen, Santiago Trüppel kolléganő. Köszönöm, Doris. Köszönöm Migászki képviselőnek a szöveget, de őszintén szólva én túl egyoldalúnak tartom a jelentést ilyen formában. Ha megnézzük még egyszer a címet, Hát itt az áll, hogy a kultúra és oktatásban érvényre jutó történelmi, történeti emlékezés azaz emlékezett, de ez egy nagyon széles megközelítés. És ha aztán megnézzük, hogy a szövegben csak a kommunizmusról és a nemzeti szocializmusról van szó, akkor szerintem ez egy túl szűk látásmód. Meg kell mm, említenünk a fasizmust, a sztálinizmust, ez lenne az első megjegyzésem, és fontos, hogy egy célzott történelmi elemzést tűzünk ki célul. A négyes pontban például az áll, hogy a kommunizmust és a nemzeti szocializmust nem szabad kettős mércével mérni, de hát épp az a lényeg, hogy a konkrét totalitárius rendszereket külön-külön célzottan kell ellemezni, főként ami a nemzeti szocialisták öm, ideológiáját illeti. Ezért úgy gondolom, hogy túl szűklátókörű egyenlőre ez a jelentés. És hogyha az európai történeti emlékezetet előtérbe akarjuk állítani Európában, akkor fontos, hogy a különböző országok egyes szemszögeit is figyelembe vegyük, és a kolonializmus feldolgozása is ide tartozik. Ezt mindenképpen meg kell említeni, hiszen a különböző európai országok nagyon részint nagyon bonyolult története igenis ide tartozik, ezért én túl szűknek tartom a megfogalmazásokat ebben a szövegben. Köszönöm, Helga. Pálya Delle, képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én azt gondolom, hogy a jelentés jól példázza, milyen nehéz, milyen nehézségekbe ütközünk az európai történelem megközelítése területén. Ez is megmutatkozott a mai vitánban. Még itt a teremben sem sikerül a demokrácia történetét oly módon megfogalmaznunk, megközelítenünk, hogy valóban az európai eszme és az európai összefogás legyen előtérben. Annak ellenére, hogy mind-mind másként szemléljük történetünket. Természetesen az európai bővítési hullám, az Európai Unió bővítési hullámaival változott a történelmi szemléletünk. Természetesen jelen pillanatban nagyon nehéz a gazdasági és pénzügyi helyzet, és Görögországban, de Magyarországon is, és talán Németországban is az a veszély fenyeget, hogy olyan ideológiák, olyan mozgalmak törnek utat maguknak, amelyekkel már 70 évvel ezelőtt is dolgunk volt. Rasszista, nemzeti szocialista ideológiák ütik fel a fejüket egyik-másik országban. Az az érzésem, hogy a történelmi emlékezetünk nem nyúlik vissza eléggé a múltba. Mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy a jobban hangsúlyt fektessünk a megbékélésre és a, az európai országok közös mi voltára. A sztálinizmus nyilván nem elemzi mérehatóan a szöveg, de hát ez a történészek dolga. Nekünk azt kell célul kitűznünk, hogy Európában azok a dolgok, amelyek egyszer már megtörténtek, ne történhessenek meg ismét. Ezt kell megkísérelnünk. Az európai történelmet úgy kell megírnunk, úgy kell értelmeznünk, olyan alapokra kell fektetnünk, amelyekről Migánszki képviselő is beszél. Úgy gondolom, fontos a közös európai emlékezet, és ami a szakembereket illeti, nos, véleményem szerint a meglévő szöveget kell alapul vennünk, és a megfelelő módon kell azt kibővítenünk. Úgy látom, hogy Európában megpróbálják azért megoldani ezeket a problémákat, és jelent, a jelentéssel meg kell próbálnunk befolyást gyakorolni az olyan nemzeti politikákra, amelyek megpróbálják az oktatást az Európai Unión belül egy bizonyos mederbe terelni úgy gondolom mindenképpen harcolnunk kell ez ellen. A különböző nemzeti, ideológiai, politikai értelmezési kísérletek, ami a történelmet illeti, és a történelmi eseményeket 30-70 évvel ezelőtt, ez nem célra vezető. Fontos, hogy nagyon óvatosan és gondosan járjunk el, és meg kell próbálnunk a jövőben ezen szörnyű események megismétlését meggátolni. Köszönöm, Tőkés úr! Köszönöm, elnök asszony! A proféta azt tanítja, hogy igazság nélkül nincs vékesség. Megbékélésre törekszünk, de nyilvánvaló, hogy nem hallgathatjuk el az igazságot, nagy dolog volt 2009-ben, amikor az Európai Parlament elfogadta azt a jelentést, amely elítéli a kommunizmus büntetteit, és helyére tette a keleti és nyugati diktatúrákat egymáshoz való viszonyukban azóta a kommunizmus áldozatainak a napját augusztus 24-én tartjuk meg, 23-án. Kedves kollégák, Migászki úrnak az szent egyoldalúságát megértem, mert emlékszem, hogy még arra az időkre amikor ceausescu együtt sétakocsikázott erzsébet királynővel és az amerikai elnök és a világ demokráciái vezető demokratikus államai ünnepelték Ceausescu-t, miközben otthon a kommunizmus jegyében folytogatott minket. 25 éve annak hogy meghirdette a falurombolás programját 1988 ban ez vezetett aztán a sztalinista nacionálkommunista ceausescu diktatúra bukásához. sajnos a nyugatiak erről nem sokat tudnak. emlékszem amikor én egyszerű református lelkész voltam az egész ökumenikus világ az apartheidról szólt de egy hangot nem akart szólni a kelet-európai ateista diktatúrák eh, áldozatairól hiába igyekeztünk eh, életünk kockáztatásával információkat kiküldeni, hogy, hogy mi a valóságos helyzet eh, Romániában. Ott azt mondják, hogy a románok hamarabb voltak keresztjének, mint mielőtt megszületett Krisztus. Mondja, egy kicsit karikírozom, tehát egy olyan történelmhamisítás uralkodott egész Kelet-Közép-Európában, amely a nyugatiaknak az ignoranciáját, vagy a tudatlanságát, jóhiszemű, jóhiszemű tudatlanságát kihasználta. Most ezeket helyre kell tenni. És én ebben teljesen egyetértek migalski úrral, hogy helyre kell tenni a kelet-európai dolgokat, például a krími tatárok deportálása, az vagon, vagon kérdés volt, mondotta Sztálin. Vagy a nyugatiakat fel kell világosítani arról, Lenin mit mondott a nyugatiakról, a nyugati értelmiség egy olyan rétegéről, mint Napolitánó elnök vagy Camus Franciaországból, hogy ők voltak a hasznos idióták, mert szerették tisztelték a szovjet kommunizmust és ezáltal tévedésbe estek. nos fontos a nyugat én is kváncsi vagyok a nyugati diktatúrákra mert nem sokat tudok ezekről a frankó rendszerről a salazar rendszerről és gy tovább de valahogyan valahogyan kiegyensúlyozottan kell a, a kettőt kezelni és szerintem nekünk kelet európában több bepótolni valónk van mint nyugat európának. nürnbergben eltélték a fasiszta háborús bűnösöket de a kommunista háborús bűnösöket még twenty three év után még csak meg se piszkálják tehát nagyon nagy adóssága van európának de hál' istennek ebbe az irányba elindultunk készül a történelem európai háza éppen jelentős része van ebben a kult bizottságnak nagy a, a megbékélés irányába haladunk mindannyian de mondom megbékélés nincs igazság nélkül és nagyon örvendek ennek a pozitv történelmi tapasztalatnak amire menéndez del Valle kollega úr utalt, hogy emeljük ki a legpozitvabb közös történelmi emlékezetünk példáit, viszont nagyon nehéz lesz a görög, macedón, bolgár történelmi nézetkülönbséget kiegyenlteni. Voltam Macedóniában, tárgyaltam a görög kollégákkal, beszélgettem a görög kollégákkal, Bulgária, a bolgár kollégákkal. Vannak olyan ellentétek, amiket hiába seprünk szőnyeg alá, ráadásul a történészek mindig politikailag determináltak. Ugye voltak Ceausescu-nak is történészei. Ezek a történészek még nem haltak ki. Itt benn vannak a bizottságokban, az Európai Parlament által kinevezett bizottságokban is vannak rejtett régi rendszerhez húzó történészek szakértők tehát az, az nem garancia. nagyon örvendek hogy ez a téma előkerült és én is mindent megteszek hogy, hogy kivegyem a részem ebből a munkából. köszönöm. Köszönjük szépen. Tőkés úr, Hannó Takula. Kiitos puheenjohtaja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hallottunk a már is nagyon hasznos hozzászólásokat. Én rövid leszek. A cím ugye arról beszél, hogy az Európai Unióban való történelmi emlékezés a kultúrában és az oktatásban. Történelmi perspektívát gondolunk tehát végig. A 20. századot a két világháború és utána az Európai Unió létrejötte jellemzi. Próbáljunk erre építeni. Miért is jött létre az Európai Unió? Milyen értékekre épült? Mik azok a történelmi események, amik Európában történtek, és amelyek fontosak voltak a közös unió létrehozása szempontjából, amely a demokráciáért, az emberi jogokért és a vélemény szabadságáért, a jogsz, jogállamiságért küzd, illetve a jelentésben az a gondolat is megjelenik, hogy ez az Európai Unió például az emberiesség elleni bűncselekményeket és a totalitárius rendszereket elítéli. Ezért is jött létre az Európai Unió a holokauszt romjain. Van egy olyan szólás, hogy azok, akik igazat szólnak, azok számára nincs hely a Földön. Hát néha tényleg megvalósul ez. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a két totalitárius rezsim, illetve a többi totalitárius rezsim, a nácizmus és a kommunizmus és a sztálinizmus, ezek, amelyek európai dimenziót nyertek, ezek megfelelően meg legyenek említve. Görögországban, Spanyolországban, és más államokban is, Olaszországban megküzdötték a saját harcaikat a népek. Például Olaszországban is ott volt a fasizmus és Mussolini, de próbáljuk megtenni az európai dimenziót. Finként itt látom egy cambridge barátomat is az egyik hátsó sorban. A britek még nem mertek a 40-es években a finn háborúba becsatlakozni, de hát ez egy másik történet. Nem ezekre kell kitérnünk igazából, hanem az általános nagy képre. Olyan nem érdemes túlságosan részletes példákat hozni. De hát ez nem könnyű. Migalszki úrnak nincs könnyű dolga. Mindannyiunknak megvan a saját politika és nemzeti emlékezetünk. És tudom, én, mint finn ember, hogy a Finnország és Szovjetunió közötti téli háború nagyon másképp jelenik meg a finn történelem könyvekben, mint a szovjet vagy orosz történelmkönyvekben, és persze szerintem a fénállás pont a helyes, de hát lehet, hogy nem ezt kéne a jelentésbe befoglalni, hanem az egész Európát érintő dimenziókat kéne kiemelnünk. És azokra a pontokra utalni, amelyek oda vezettek, hogy az EU alapító atyái egy olyan Európát akarta képíteni, ahol az emberi jogok és a demokrácia érvényesül, és ahol elítélik a totalitárius rendszereket, amelyek ezek a bor, ezeket a borzalmakat okozták Európában. Fontos általánosságban fogalmazni, általános szintre emelni ezt, hiszen úgy látom, hogy az emlékezetünk nagyon rövid. látjuk, hogy Magyarországon, Bulgáriában, Görögországban, Németországban a szélső jobb felütötte a fejét, még Finnországban is. Igazából úgy gondolom, hogy minden tagállamom aggasztó ez a jelenség. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a helyes keretben lássuk a dolgokat. Az EU-t, hangsúlyozom, lássuk úgy, hogy egy értékek közösségeként jött létre de nem értékek közösségeként érzékelik az emberek, hanem gazdasági szereplőként. Úgyhogy helyes szerintem, hogy ezt a jelentést megfogalmazzuk. Nagyon sok jó anyag van Migalszki úr jelentésében, és szerintem jó munka lesz. Benel Abatu asszony kapszó. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes ez a vita, de szeretném elmondani, hogy ez a jelentés engem zavarba ejtett nagy mértékben, mert nagyon egyoldalúnak látom. Abba a csapdába esik, hogy mi, politikusok, instrumentalizáljuk, eszközé tesszük a történelmet. Az Európai Történelem Háza projektje, vagy más európai hálózatok is dolgoznak ezen. Szerintem a történelmet írják a történészek, nem mi. Ezzel megsértünk, megbáltunk embereket, és új csatatereket nyitunk. Egy keretet kell létrehoznunk arra, hogy, létre, hogy segítsük a történészeket abban, hogy ők végezzék a munkájukat. De ezen túlmenően nem menjünk részletekbe. Ami nagyon komoly problémákat okoz a B preambulum bekezdés. Olvasom öm, teljesen, teljesen ö, hamis ez a latinista megközelítés, amit itt olvasunk. Spanyolországgal kapcsolatban is hallottuk azt, hogy volt egy csomó muzulmán, tehát nem zsidó keresztény etika, görög esztétika és római jog alapjaira épül, mint, ami a preambulum bekezdésben olvasható. Szerintem ez nem helyes, és hogyha a gyarmatosításra felhívhatnám a figyelmet, erről egy szót nem ejt a jelentés. Pedig nem csak Franciaország tesz fel magának kérdéseket ezzel a kérdéssel, ezzel az ügyel kapcsolatban. Bizonyára tudják, hogy Marseille Európa kultúra, kulturális fővárosa lett nagy kamiről is volt szó, óriási konferenciát, kiállítást szerveztek a, az ő tiszteletére. És volt egy Benjamin Stolle nevezetű történész, aki felelős volt ezért a munkáért, de egy ponton Aix-en-Provence város polgármestere aki egyébként szélső jobb közeli ember, azt mondta, hogy nem, nem, hát ez a Benjamin Storá, ez túl közel áll az algérek, algériaiakhoz, Camushoz és az algériai történelmehez, úgyhogy ne ő legyen felelés ezért a munkáért, hanem egy másik ember szervezze meg a kiállítást Kamiről. Tehát egy másik embert neveztek ki. Camus példája mutatja jó, hogy ez a francia-algériai történelem, a gyarmatosítás még nem a múlté. Nap mint nap vitázunk róla. Oda akarok kiukadni, hogy a vélemények pluralitását kell figyelembe venni. A sok-sok különböző véleményt, ami még mindig létezik. A kommunizmus, ahogy Boris úr is emlékeztetett rá, sokszínű lehet abban, hogy Franciaország létrejött, a kommunisták is nagy szerepet játszottak, és ezt De Gaulle is tudta. Tehát ne, ne, ne essünk bele az összes csapdába, egy keretet hozzunk létre, nem menjünk bele a részletekbe, egy keretet hozzunk létre, és bízzuk utána a történészekre a részleteket. A G preambulum bekezdés. Öm, a történelmet meghamisítva a mozi és az irodalom kísértést jelenthet arra, hogy hamis értelmezésben ábrázoljuk, propaganda célokra használjuk fel a történelmi eseményeket. De éppen ezért felhívnám azt a figyelmet, hogy legyen egy olyan platform, amely elítéli ezeket a, a diktatúrákban elkövetett bűncselekményeket. Ez nem ez a feladatunk, nem kell ennyire részletekbe menni ne instrumentalizáljuk a történelmet, hanem a történészektől kérjük, hogy az ő sokféle véleményüket ütköztessék, és végezzék el ezt a munkát. Aztán a hetedik oldalon az államok közötti együttműködés annak a megoldásában, hogy a történelmi ellentmondásokat oldjuk fel. Én itt is konfliktus kockázatát látom. Igen, nyissuk meg a, a levéltárakat, igen, és hagyjuk a történészeket dolgozni. Nekünk politikusokként itt a parlamentben más a feladatunk az, hogy ezzel a jelentéssel keretet hozzunk létre, amely megbékélést hoz, és amely meg ö, könnyíti a dolgát a fiataloknak abban, hogy megismerjék a múltunkat. Látjuk hogy túl kell lépni az extrém, szélsőséges ideológiákon, a rasszizmuson, és ez eszközt adhat a kezünkbe ez a jelentés, hogy fellépjünk ezzel ellen. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Még ketten szeretnének hozzá szólni Hannibal asszony, és utána Kávár úr. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a vita, és lehet, hogy szükség is van rá, és talán a parlamentnek általánosságban is le kéne folytatnia ezt a vitát. Azt hiszem, hogy a probléma az, hogy nagyon különböző perspektívákból nézzük az ügyet. Ez egyébként elkerülhetetlen, hiszen akár tetszik, akár nem. Mi is a saját perspektívánkból látjuk a történelmet és a történészeket is. Úgyhogy a, nagyon támogatom azt, amit a volt kommunista országból érkezett képviselők mondtak. Az egész kommunista történelem, a sztálinista történelem nagyon világosan mutatja ezt a, hogy mennyire nagy szükség van erre a jelentésre. Szerintem ne felejtsük el az ő és a mások agájait se. Én egy kicsit többet szeretnék beszélni a gyarmatosításról, és nagyon örülök, hogy a kollégák is felvetették, hiszen a nagyobb európai országoknak mind van a történetében olyan esemény, amit hát lehet, hogy szeretnénk, ha nem történt volna meg, és a britek esetében ez pont a kolonializmus. Most nem akarok történelmi órát tartani, de hát teljesen felháborít, amit a britek néhány gyarmaton csináltak. Tehát szerintem vegyük be a gyarmatosítást, a, nem csak az angolok, hanem a franciák és más gyarmatosítók is nagyon csúnyán viselkedtek. Nos, tehát az emberi jogokra hegyezzük ki ezt a jelentést, illetve arra, hogy ne konkrétumokat említsünk. Hogyha elkezdünk konkrétumokat említeni, akkor annak soha nem lesz vége, hiszen mindenki majd a saját történelmi eseményeit bele akarja gyömeszölni. Úgyhogy egy jó általános alapot kell adnunk ennek a jelentésnek. Beszéljünk az emberi jogokról, arról, hogy az EU hogyan jött létre, és az EU-s értékekről, amit mások is említettek egyébként. És szerintem nagy segítség lenne, hogyha ezt a jelentést valami olyanná tudnánk fog formálni, ami a világháborúk végét ünnepli, ami a békéről beszél, és előre viszi a történelmünket. Nem abban vajkál nagyon mélyen, hogy mi történt a múltban, csak annyira említi ezt meg, hogy ezek a múltbeli események vezettek oda, hogy az emberek rájöttek arra, hogy békét, demokráciát szeretnének. És talán pár dolog, amit Mendez de Valle úr is említett, például a reneszánsz, a felvilágosodás és a nagy mozgalmak Európában, amelyek eljutattak minket ide, ahol most vagyunk. Például a kommunikációs forradalom, vagy még más dolgok is bekerülhetnek ide, amik pozitívak, és amelyek azzá teszik Európát, ami ma és amelyek előre mutatnak. Hiszen szerintem az egyik módja annak, hogy például mondjuk a szélsőjobbal, illetve az ő politikájukkal felvegyük a küzdelmet, az az, hogy egy alternatívát, egy pozitív alternatívát mutatunk fel. Megmutatjuk, hogy mi merre szeretnénk tovább lépni, és szeretném, hogy ez a jelentés is ezt tenné. Szerintem az abszolút konkrét utalásokat vegyük ki, mert ezek nem mindannyiunk számára konkrétumok, hanem csak néhányunk számára. Köszönöm, és most Zsámari Kavada következik. Végül, de nem utolsó sorban. Köszönöm az összes kollégának és önnek is, elnök asszony, hogy hagyott nekünk teret és időt, hogy ezt a nagy vitát lefolytassuk. Én valami egyszerűt szeretnék mondani. Több parlamenti képviselő, még ebben a szakbizottságban is, a történelem szerencsétlen gyermekei. Nem tudom hányan vannak, de vannak ilyenek, akik Közép-Európából, Dél-Európából érkeznek, vagy Kelet-Európából. Frissebb emlékezettel bírnak, jobban emlékeznek még fájdalmas dolgokra, mint a szerencsésebb nyugatiak, például én. Európa először is a civilizáció nagyon magas kultúra területe, de ugyanakkor is nagyon magas barbarizmus is él. Ne felejtsük el azokat a tektonikus mozgalmakat, amelyek például, ahogy Benarabátó asszony is említette, délről érkeztek. Igaz, hogy például az oszmán birodalomnak is van nyoma még közép-kelet-európában is, máig láthatóak ezek a nyomok, vagy a poátyéi szerződés is mutatja azt, hogy Dél-Olaszországban milyen hatása volt az arab világnak. Az arab világnak a kultúrára, a tudományra, a vallástörténetre is hatása volt. Hasonlítsuk össze a Koránt és a keresztény iratokat, hogy látsuk, ahogy ez egyébként egy francia történész teszi is, hogy milyen párhuzamok vannak a nyugat és a kelet között. Szeretném először is azt elmondani, hogy számomra, és egyébként egyetértek azokkal az kollégákkal, akik azt mondják, hogy csak a történészek írják a történelmet, senki más. A többiek csak manipulációra fogják használni. Nem az az objektivitással nézik ugyanis az ügyeket, mint a történészek. Ugyanakkor meg kell próbálnunk egy nagy csoportot létrehozni az európai történészekből, akik intellektuálisan képesek arra, hogy Európa elfoglalása óta egészen máig megírják a történünket. lehetne erre használni egyébként a jövőbeli Európai Történelmházát is egyébként. A erőforrások, amik a rendelkezésünkre állnak, azok siralmasak. A ö, építészekkel hadakozunk most, de hát nem erre lenne szükség, arra lenne szükség, hogy lehetőségeket teremtsünk és hogy mélyen elismert embereket kérjünk fel munkára. Hogyha bele akarunk avatkozni a történelmírásba, akkor mást is figyelembe kell vennünk. A történelem bizonyos szempontból ö, semleges. Tények történtek, ezek lehet, hogy tetszenek nekünk, vagy nem, elítéljük őket, vagy nem, de tényekről van szó. A német-szovjet paktum tény a nyugatiak kollaborációja az, a nácikkal tény. Nagyon sok esemény tény, vannak dátumaink, vannak dokumentumaink, nagyon pontosak, tehát ezekről a tényekről nem vitázhatunk. Vitázhatunk az értelmezésükről persze, de hölgyeim és uraim, a történelem nőkről és férfiakról is szól. Néhányunk a történelem gyermekeit ebben a parlamentben. De kerüljük el azt, hogy amit mondak, mondanak is a tudósok, hogy azok az emberek, akik nem ismerik a történelmüket, azok azt kockáztatják, hogy kénytelenek lesznek azt újraélni. Kerüljük ezt el. Azért vagyunk itt, hogy folytassuk az utat afelé, hogy jól tudjunk egymással együtt élni. A civilizációnkban vannak feszültségek, de ezeket a feszültségeket csökkentsük, és próbáljuk a mélyben rejlő barbár indulatokat csökkenteni. Nagyon nehéz a feladatunk, és nagyon gyakran kudarcot is vallottunk, hiszen a nacionalisták ismét felvetették a fejüket. Állandóan itt vannak és emlékeztetnék Egyébként nem sokat tudok erről a tény, ezekre a tényekről, de nagy kár és nagy szégyen, hogy az európai intézmények például nem tudták Magyarországot a helyes útra visszatéríteni. Nem sikerült. Ez ö, szégyen. Nem állunk a helyzet magaslatán, úgyhogy most már tényleg össze kell szedni magunkat. És még valamit szeretnék nagyon világosan kimondani. Emberek vére írta a történelmet ezért a béke panteonját kell Európában felépítenünk, az európai civilizáció és civilizációk emlékművét, ahogy Jeruzsálemben is van ilyen. Egy európai verzióra van szükségünk. A fiatalok közül ki emlékszik Mincentika bíborosra? Ki emlékszik Mareke Námanra? Popiéluskó atyára? kiemlékezik a Lipati családra Romániában, kedves kollégáim, akik mm, külügyminisztert is adtak, vagy világhírű zongoristát a világnak. Megdöbbentő, hogy még mi sem ismerjük ezeket az embereket. Csak két Joel Brantot említeném, aki 22 évesen Budapesten megpróbált több ö, tízezer magyar zsidót megmenteni. Nem zsidó magyarokat, magyar zsidókat. És ö, több kamionnyi embert mentett meg a koncentrációs táboroktól. De említhetném egy Gozi Fleischmann pozsonyi szlovák asszonyt is, aki eh, textiliparos volt, és eh, megvásárolta városának és utcájának a, ban élő gyerekeknek az életét. És amikor már nem volt több pénze, akkor 5-12 éves gyerekeket egy kamionnal mentett ki Auschwitzból. Tehát rengeteg ilyen dolog van, és Nyugat-Európában mi ezeket nem ismerjük, nem emlékszünk ezekre az eseményekre a francia vezetők a nagy lustaságukban csendben maradtak egészen 41-ig, és a visi öm, öm, kormánynak, a visi re, kormány rendőrségének ők adták fel saját francia társaikat. Le kell írnunk ezeket a tényeket, különben nem fogunk tudni tovább lépni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Merci, Jean-Marie. Köszönöm, Jean-Marie. Most pedig Tőkés úr kap még szót, de nem akarom, hogy mindenki még egyszer szót kapjon. Tőkés úr csak egy percben. Tisztelt Kavada úr azt mondja, hogy nem sikerült rendes útra téríteni Magyarországot. Én ezt sértésnek tartom, és kikérem magunknak. Szavazott a parlament, ahogy szavazott, 60%-40%-ban, Magyarország helyes úton jár, tehát ez az ön véleményes, muszáj volt az érintettség okán, muszáj volt kikérjem a magyarok számára ezt a... Köszönöm. Okay. Oui, pardon madame, euh, oui, juste une chose, c'est oui. ça. Je ne veux pas vous csak egy dolog, én nem szeretném megsérteni önöket teljes mértékben és nagy mértékben tisztelem a magyar, magat, magyar történelmet, de a kormány minden tettéért nem tudom ugyanezt a szimpátiát és tiszteletet érezni. Alá. Sie haben jetzt alle sehr aufmerksam. Most mindenki nagyon figyelmesen meghallgatta a többiek mondandóját, sok kolléga itt van, és örülök, hogy vannak vendégeink is. Minden bizonyal megállapítható, hogy ez egy olyan téma, amely bárki is szóljon róla, egyszerűen elkerülhetetlenné teszi, hogy mindenki a saját szemszögéből közelítse meg azt. Migalszki úr egy olyan ország polgára, aki, amely csak 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. Éppen ezért meg is kell értenünk azt, hogy az, éppen azok az országok, amelyek 2004-ben csatlakoztak, megpróbálják a maguk történelmét előttünk is bemutatni. Ők maguk sem dolgozták még fel teljesen a saját történetüket, mi sokszor nem figyeltünk oda eléggé korábban, megfelelően nem reflektáltunk a, ezen országok történelmére. Éppen ezért meg tudom érteni az ön megközelítését. De az, ami ma elhangzott, természetesen azt is megmutatta, hogy így nem járhatunk el, nem tudom. Azt hiszem, Páljedelli asszony fogalmazta meg, vagy Szilvia, hogy több pillérre van szükség, és egy átfogó megközelítésre. Mindent nevén kell neveznünk, minden olyan történést a történelem során, amelyet, amelyre érdemes emlékeznünk, de nem úgy, hogy megnevezzük, hogy ez történt Auschwitzban, ez történt Oradorban, és így tovább, hanem az emberi jogok semmibevételét, az üldöztetést, különböző etnikai csoportok üldöztetését, a népírtást, átfogóan közelítsük meg. Nem lehet egy-egy csoportot hibáztatni csupán, nem csak a nemzeti szocialisták, nem csak a kommunisták követtek el ilyen tetteket, hanem más csoportosulások, más rezsimek is, és a kolonializmust is többen említették. Sok mai probléma oda vezethető vissza, hogy annak idején volt kolonializmus. Tehát nem tudom, hogy ez a fából vaskarika probléma hogyan oldható meg, ez a fajta feladat hogyan oldható meg. Talán Migalski úr felé azt fogalmaznám meg, hogy érdemes lenne kevésbé a részletekbe bocsátkozni, érdemes lenne átfogóbban, általánosabban megnevezni a nagyobb történelmi hibákat, anélkül, hogy egyoldalúan fogalmaznánk. Nagyon nehéz feladat ez, minden, mindannyiunknak hozzá kell járulnunk ehhez a munkához. Azt hiszem, nem tudom, hogy novemberben eljutunk-e ma, már a szavazásig. Hogyha megkapjuk majd a tudományos szakértői szövegeket, akkor talán azok ismeretében még egyszer megvitathatjuk a jelentést, és talán a jelentéstevő is elgondolkodhat azon, hogy hogyan lehetne a szöveget átfogóbban, szélesebb alapokra helyezve megfogalmazni. Nem lesz ez nyilván egyszerű, és most a részletekben nem is bocsátkoznék bele, hiszen sok mindennel egyszerűen nem tudok egyetérteni. A hetes cikkel például nem tudok egyetérteni, ahol a kommunista diktatúrák legnagyobb, legsúlyosabb rémtetteire térünk ki, illetve az azokkal a felelősök megbüntetésére. Hát mit tegyünk a többi elkövetővel, akiket még mindig nem büntettünk meg. Sok-sok éve foglalkozom a Balkánnal. Az ember azt gondolná, hogy már most olyan messze vagyunk ezektől a dolgoktól, de hát a Balkánon például nem sok idő telt el az események óta, és Szerbiában, Boszniában, mindenütt teljesen más történelmi megközelítés érvényesül. Mindenkinek megvan a maga történelme, és éppen ezért a történetmondást, a történelmi szemléletet nem lehet a nemzetállamokra hagyni, mert nyilvánvaló, hogy a nemzetállami történetmondás sokszor a, az előítéletekre épül. Éppen ezért azt gondolom, hogy hogy az, amit már tíz éve a közös német-francia történelem könyv jelent, illetve az, hogy a Balkánon most dolgoznak azon, hogy egy közös történetírás valósuljon meg. Hogy ugyanarról az eseményről ne két különböző megközelítéssel szembesüljünk, ez nagyon fontos, annak érdekében, hogy ne csak az egyik vagy a másik felet hibáztassuk. Fontos ezt a jelenséget felkarolnunk, és ezért örülök annak, hogy tudom, hogy Migászki úrnak nagyon jó munkatársai vannak, és ezért az elhangzottakból úgy gondolom egy új koncepciót tud kovácsolni majd. Máskülönben nem tudunk előre jutni, máskülönben végtelenül vitatkozunk, és nem születik meg a jelentés. Egy sziszifuszi munkával szembesül, de örülnék, hogyha végül itt a Kulturális Szakbizottságban a munkánk végére sikerülne ennek is a végére járni, hogy megmutassuk, hogy képesek vagyunk közösen egy közös jelentést elfogadni erről, hiszen aki nem ismeri a történelmet, az a jövőt sem tudja megfelelően kialakítani. Úgy gondolom, hihetetlenül felelősségteljes munkát vállalt, de hát ön akarta, és hát mindannyian segítünk is majd önnek ebben.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 Może uda się zobiektywizować te nasze rozważania w oparciu o... És kellő objektivitással fogalmazzuk meg mindezt. Azaz tehát a történészeket fel kell, hogy szólítsuk, és valóban érdemes volna egy ilyen történelmi kézikönyvet kialakítani. És éppen ezért nagyon fontos a megbékélés, hiszen ez a megbékélés során valóban egy közös kézikönyvet lehetne megírni, amely nem torzítja el a történelmet, nem hamisítja meg a történelmet. És azt hiszem, hogy sem a szándék, sem az intellektuális kapacitás nem hiányzik ahhoz, hogy ezt a feladatot elvégezzük. Éppen ezért látom, hogy mindenki jól ismeri a történelmet, és talán így egy igazi történelem megközelítés alakulhat ki. Trüppel asszony említette maga is a gyarmatosítást, és valóban ez az elem hiányzik a jelentés tervezetemből. Úgy gondolom tehát, hogy nagyon gazdagító volt ez a vita. Egy valamit szeretnék mondani. Tudom, hogy hogyan kell megírni úgy egy olyan jelentést, amely elkerüli az ellentmondásos kérdéseket. Önök régebb óta képviselők, mint én, sokan, és tudják, hogy hogyan lehet egy kilúgozott, semmit mondó jelentést írni, amely elkerüli a jelentéssel teli szavakat. De nem így szeretném ezt megírni, hanem igenis vitát szeretnék. Eh, nem eh, riadok vissza a vitától és fontos, hogy megjelenjenek a mi álláspontjaink. Nem kell mindig egyet értenünk. értek, nem, nem értek egyet Verzsi asszonynal a kommunizmus ért, értékelésében, de türelem, türelem, nem értünk egyet, ez jó alapját adja a vitának. Készen állok a vitára, a közös munkára, és lássuk meg, hogy mi mi jön ki ebből a közös munkából, és a titkárság biztos támogatni fog bennünket, és így pedig eh, sikerre vihetjük a feladatunkat. Nos, amit itt végezhetünk, az az, hogy egy olyan jelentést írunk, amely a nemzetállamok tekintetét is megnyitja arra, hogy hogyan eh, készítsék fel a eh, jövendő generációt a történelem oktatásban. Ezért mi és ön voltak éppen iránymutatásokat adhat a jelentésben, guideline-okat, amelyek megnevezik a problémát. De Oraduáig vagy Auschwitzig nem kell mennünk, nem kell megnevezni mindent. Tehát óvatosnak kell lenni, hogy ne túl részletezők legyenek. Annyi szörnyűsége, rémség történt a 20. században, órakig beszélgethetnénk csak Auschwitzról, de nem ez a feladat, hanem az a feladat, hogy egy segítséget nyújtsunk az tagállamoknak abban, hogy feladatokat elvégezzék. De igazabban Ez túl fontos ahhoz, hogy csak a történészek kezébe adjuk -e ezt a vitát, azon kívül meg a történészeknek is különböző helyekről kell jönniük, különböző háttérrel kell rendelkezniük, hiszen a történészek is csak emberek. Nagyon nehéz ezen feladata, és segítjük Önt, és tudjuk, hogy jó hiszemben dolgozik, de néha nem rossz, hogyha más szempontokat is érvényesítünk. Még a kutató részleg jelentését várjuk, és utána pedig közösen a módosítókról kezdjük meg a vitát, de talán ön már olyan módon is módosíthatja addig a jelentés tervezetét, hogy jobban megfeleljen az itt felvetetteknek. Köszönöm szépen a kollégáknak a, ezt a nagyszerű és izgalmas vitát. Nem mindig van lehetőségünk arra, hogy ilyen intenzíven és ilyen lényegre szóló kérdésről beszéljünk. Még egyszer köszönöm szépen a részvételőket, nagyon örülök, hogy lehetőségén nyílott erre a vitára. Még valakit szeretnék üdvözölni. Pierita Nekkelekkejervit üdvözlöm körünkben. Lap Lappországból jön, Finnországból hátul ül a gyönyörű népviseletében. Te ist eine, die ist eine, soll ich sagen, eine Multiplikatorin eine Moderatorin. Ő pedig egy rádiós tévécsatorna moderató, bemondója lapnyelven Inerében jártunk a szakbizottság delegációjával, találkoztunk a lapokkal, örülünk, hogy itt van, és hogy részt vesz eh, ezen, legalábbis eh, meghallgatja vitánkat. Köszönjük szépen, hogy eljött, és eh, minden jót kívánunk az otthoniaknak. So, jetzt kommen wir zu Punkt 5 a napi rendünk ötös napi rendi pontja következik. Verzsia asszony jelentése. Gyakorlatilag egy kis bevezetőt fog mondani arról, hogy az 1993-ban a tanács által elfogadott irányelv a kulturális javak visszaszolgáltatásáról mennyiben szorul átdolgozásra, mert ez ideig nem volt elég hatékony. Madame la Présidente. Elnök asszony. A vita után, amit meghallgattunk, most ismét lerántom őket a földre. Ez az irányelv tervezet nagyon jogi jellegű, és nem vagyok biztos, hogy igazam volt, hogy ezt a jelentést az nyomására nekem el kellett volna tényleg fogadnom, de hát miről is van szó? A restitúcióról, az a tagállamok területéről jogellenesen kiszállított kulturális javak visszaszolgáltatásáról. Ez egy 1993-as irányelv, és itt átdolgozási eljárásról van szó most, ami a bizottság kezdeményezett, ezért a parlamentnek a lehetőségeit is korlátozza néhány bekezdés változtatására. A 93-as irányelv egy rendeletre is utal, ami a kulturális javak exportjáról szól, és ezeket korlátozza a tagállamok között. A szerződés 36. cikkének, az akkori 32. cikknek a jogi alapjára épül ez a két szöveg. A kulturális javak importjáról és exportjáról szól, amelyek között kivételt képeznek az úgynevezett nemzeti kincsek, ezek lehetnek kulturális, régészeti vagy művészeti javak, és ezeket nem lehet exportálni vagy importálni, amennyiben illegálisan hagyták el az eredeti országukat. Ezzel védjük ezeket a nemzeti kincseket. Annak érdekében, hogy a tagállamok együttműködését a területén segítsük, illetve harmonizálni segítsük a vonatkozó jogszabályokat. Néhány öm, mellékletet is tartalmaz a szöveg, amely felsorolja azokat a kulturális ö, fotó, régi közlekedési eszköz vagy térkép jellegű tárgyakat, amelyek kulturális kincsnek minősíthetők. Ezeknek az értéke nullától, például mondjuk egy ö, régészeti leletnek, lehet egy cserépdarabnak nem feltétlenül van óriási értéke, de 150 ezer euróig is nőhet ezeknek az ára. A 17. cikk szerint az Európai Parlamentnek, a tanácsnak és az EGSZB-nek készül a bizottság tollából egy jelentés három évente, és most a negyedik értékelő jelentés alapján az Európai Bizottság egy átdolgozási javaslatot tett. A harmadik jelentés, ami néhány évvel ezelőtt készült, már szintén felvetette, hogy nem megfelelően alkalmazzák ezt a két jogszabályt a tagállamok. Nagyon hosszú ideig tart a restitúciós eljárás, és nem elég hosszú határidőket biztosítanak a dokumentumaink. Ennek következtében 2009-ben egy munkacsoportot hozott létre az Európai Bizottság, amiben a nemzeti hatóságok is részt vettek, akik az irányelv végrehajtásával foglalkoztak. 2011-ben ez a bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a hatékonyabb restitúció érdekében át kell dolgozni ezeket a dokumentumokat, a határidőket meg kell hosszabbítani. Bizonyos rendelkezéseket is tisztázni kell annak érdekében, hogy egységesebben értelmezhető legyen a tagállamok által az irányelv a jó hiszeműség keretein belül. Illetve a kártalanításra is a restitúciós folyamatban a volt tulajdonos kártalanítására is kitér az új szöveg. Bizonyos művekre vagy kincsekre vonatkoznak értékhatárok is, ezek a mellékletekben szerepelnek, ahogy azt már említettem. 2011. novemberében konzultáció, széleskörű konzultáció kezdődött, és ennek részeként az eredményeket 22 nyelvre, az EU 22 nyelvére lefordítottuk. 118 válasz érkezett a magánszektorból, 24 a privát szektorból, állampolgárok egyénenként is válaszoltak. Szerintem hát ez azt mutatja, hogy nem volt nagyon nagy érdeklődésre nyilvántartó ügy. Például a magánszektorból csak 13 tagállamból érkezett reakció. 12 tagállam volt, amelynek a közszférája reagált, és a 12 válaszadó között például ott szerepelt Franciaország is, de főleg nyugati országok voltak, és ezt sajnálatosnak tartom. Egy megfelelő rendszert szeretnének látni, különösen a közhatóságok szeretnék, hogyha áldolgoznánk az irányelvtervezetet. Hangsúlyozták, hogy az UNESCO és az UNIDROAT egyezmények, amelyek egyébként szintén részt vettek a konzultációban, hasznos információval tudnának nekünk szolgálni az átdolgozáshoz. A jelenlegi jelentés tartalma a, kitér a munkacsoport következtetéseire is elve tartozik az egyes melléklet törlése. Aztán a, kitér arra, hogy a központi belső piaci információs rendszer használhatóvá váljon az illetékes hatóságok számára. Aztán a határidő kiterjesztése a restitúció esetében három évre, valamint a szükséges szorgalom határ, vagy meghatározásnak a pontosítása. Ezek szerepelnek a változtatási javaslatokban. Aztán a jogalap. Miért csak a 114. cikkre alapuljon ez, és miért ne legyen utalás a 36. cikkre, vagy akár a 67. cikkre? Nem akarom most ezt a kérdést feltenni a bizottságnak, mert ezt már júliusban, júniusban megtettem. De most, mivel a válaszuk nem volt kiegészítő, még egyszer szeretném feltenni ezt a kérdést. Aztán miért nem lehetne nagyobb manőverezési teret adni a tagállamoknak, és kitágítani az irányelv hatáját? és miért nem lehetne a jogszabályokat tovább harmonizálni a tagállamok között? A tagállamok nem ugyanúgy definiálják, még ma sem a nemzeti kincs kifejezést, egy definícióra lenne szükség, hogy egységesen lássuk nemzetközi szinten ezt a kérdést. Még ha vannak is hasonló definíciók, akkor sem homogének az értelmezések. Aztán a határidők kitolása önmagában nekem nem jelent problémát. Az öt hónap a, az, az öt hónap a, az egyik tagállam esetében, amely visszakéri a nemzeti kincset, számomra eléggé önkényesnek tűnik. Gondolkozzunk el egy homogénebb megoldáson. Aztán a restitúciós eljárás kettőről három évre való kiterjesztése talán túlzás. Itt is szerintem magyarázatra van szükség, hogy miért pont három évet választott a bizottság. Aztán a következő pont, erre már utaltam, az együttműködés, administratív együttműködés. Szerintem ez önmagában jó dolog, nyilván azért is, mert ezzel a jogi eljárások és a bírósági eljárások elkerülhetővé válnak. Ezek egyrésztről drágák, másrésztről nem tűntek eddig nagyon hatékonynak. A konzultáció is ezt mutatta, hogy az emberek általában és a tagállamok nem voltak elégedettek ezzel a megoldással. Az együttműködési rendszer, illetve az IMI-nek, a belső piaci információs rendszernek a használata, ez egyébként egy relatíve új elektronikus rendszer, a használata hasznos lenne az administratív együttműködés során, mm, hiszen a belső piacból egy dinamikus belső piacot tudna formálni. Két irányelvre utalok még, az egyik a diplomák elismerése, a másik pedig a szolgáltatásokról szóló irányelv. Ezek egyáltalán nem elhanyagolhatók ebből a szempontból, de nem tudom, hogy miért kell a ezen két nagyon más célú, vagy két további, és nagyon más célú irányelvre is hivatkozást tenni a dokumentumban. A tagállami hatóság, ahol található a másik országból elszállított nemzeti kincs, illetve a nemzeti kincs tulajdonosa is kártalanítható, hiszen hogyha ők jóhiszeműen szerezték meg ezt a nemzeti kincset, akkor kár éri őket. Szeretnék még az onidroát egyezményre utalni, amely nem feltétlenül kompatibilis a tagállami jogszabályokkal. És még egy pont. Amikor gondolkoztam ezen az ügyön, akkor ez a ö, szükséges szorgalom és a vásárlónak a jó hiszeműsége egy érdekes dolog. A vásárlónak ugyanis utána kell járni, hogy ez a kulturális vagy ö, művészeti cikk, amit megvásárol, legális helyről származik-e. Tehát mielőtt vagy, és ö, ö, nagyon gyakran ez is a probléma, hogy mi után az eredeti vagy származási országot elhagyta ez a nemzeti kincs, az után kezdik meg a kutatást a vásárlók, hogy erre jó, mm, legális helyről származik-e vagy nem. Az árnyékjelentéstevőkkel munkacsoportban nagyon hasznosan tudtunk együttműködni, szakértőkkel is együttműködtünk, kikértük a véleményüket annak érdekében, hogy ezt az egész ügyet jobban meg tudjuk érteni. Szükségesnek tűnik számomra, hogy relatíve rövidek maradjanak a határidők, hiszen hogyha jók az információk a restitúciós ügyel kapcsolatban, akkor miért ne lehetne gyorsan eljárni. Október 15-én lesz a következő ülésünk, október 1-én találkozunk a szakértőkkel, 15-én az árnyékjelentéstevőkkel, és utána kerül majd ide a szakbizottságba ismét vissza ez az ügy, és a, majd a plenárisra. Elnök asszony, ennyit tudtam bevezetőként mondani. Köszönöm szépen, roppant komplikáltnak tűnik az ügy. És csak remélni tudom, hogy önök közül többet értettek meg ebből, mint amit én megértettem, az nem volt nagyon sok. Hát látni kell a cikkeket leírva, hogy aztán aztán értjük-e, vagy nem, az is egy kérdés. Szóval Verzsi asszony, sajnálom, hogy rákényszerítettem, de hát persze nem kellett rákényszeríteni. Kérje valaki egy nagyon bonyolult jogi szöveggel kapcsolatban a szót. Deli asszony, tessék parancsoljon. árnyék jelentéste vagyok ennek a jelentésnek. És el kellett, eh, viszont nekem küzdenem kellett annak érdekében, hogy megkapjam ezt a megbízást. Az árnyék jelentős megbízást. Hát nagyon jobb jobb orient, jobbos orientáltság összeszöveg, de nem, nem így kezdem. Inkább egy másik gondolattal kezdem. A kulturális javak ki kell, hogy terjedjen a belső piac, a közös piac. Bár a kultúrjavak, a kulturális javak adatokkal nagyon óvatosan kell bánni, és éppen ezért eh, speciális előírások vonatkoznak a kulturális árukra, javakra, hogy ezekkel kereskedni lehessen. Ám 93 után nehézségek merültek fel, négy, azaz három jelentés szólt erről a kérdésről. Úgyhogy a szöveget módosítani kellett. figyelembe kellett venni a tagállamok észrevételeit. Úgy gondolom, hogy nem olyan nehéz megérteni, miről van szó. Második és harmadik alkalommal el kell olvasni a jelentéstervezetet is, majd megértjük. Nem akarok most részletekbe bocsatkozni. Hanem a Vergyi asszony által felvetett kérdésekre szeretnék reagálni. Úgy gondolta, hogy talán a mellékletet törölni kellene. Láthatjuk, hogy a jelentésnek egy nagyon hosszú melléklete is van. Tehát ahelyett, hogy egy sor tárgyra, objektumra terjesszük ki a kulturális javak fogalmát, helyesebb talán, hogyha az egész mellékletet töröljük, és inkább a tagállamoknak kellene bizonyítaniuk, hogy valamely tárgy, valamely épület nemzeti kincsnek tekinthető, hiszen minden tagállam másként értelmezi, hogy mi is a nemzeti kincs. Hogyha tehát a tagállamokra bízzük ezt, és ők definiálják, hogy mi a nemzeti jav, a nemzeti javak egyike, amelyet, amely illegálisan került egy másik országba, akkor az analitikus és kötelező kategóriák listájától megszabadulunk a mellékletben. És az öt hónap a három hónap helyett öt hónapot érdemes adni egy tagállamnak, hogy választ adjon arra a felvetésre, hogy egy másik tagállam nemzeti java, javainak egyike, nemzeti kincseinek egyike illegális módon került a területére. Ez nem rövid időszak talán hat hónappal lehetne az öt hónapot helyettesíteni, még egy hónapot adva a tagállamoknak. Aztán még a három éves határidőről is szólnék. Három év, amennyi idő alatt a tagállamok követelhetik a visszatérítést. Három év. Hát itt nem öt hónapra van szükség, hanem három évre. Hát majd leellenőrizzük Verzsiát asszony. Szükség van erre az időszakra. Annak érdekében, hogy megállapíthassák, hogy jogos-e a kérvény. A másik tagállamnak pedig, akihez a kérvényt benyújtották, fel kell készülni arra, hogy a kérvényben szereplő kérésnek, elvárásnak, követelésnek megfeleljen. az egyik tagállam, amelynél a, a kulturális javak egyike e, szerepel, persze jogszerűen kell, hogy eljárjon. Hiszen államok közötti jogvitáról van szó, transnacionális szintű jogvitáról van szó, és a kritériumok nem voltak világosak. És a kulturális javak fogalmát a bíróságok korábban nem határozták meg egyértelműen, ezen most változtatni kell. Devaj asszony a munkacsoportban ö, azzal ö, bírált engem, hogy voltak éppen azért kardoskodom kizárólag, hogy a görög kulturális hagyaték minden tárgyát visszaszerezzem Görögországba. Nem, egyszerűen világos szabályokat szeretnék látni, és kérem az Európai Bizottság képviselőit, hogy magyarázzák el a helyzetet. Például hogy 1994 óta miért lehetett ilyen kérvényben nyújtani? 94 előtt miért nem. E, Tehát figyelembe kell venni a 94-es számot, de ugyanakkor magyarázatot kérek a felvetéseimre. Ugyanakkor a az aukciós házakra vonatkozó információkról nincsen szó, hiszen ezek eladják ezeket, az aukciós házak eladják ezeket a kulturális javakat a piacon, és ezt a kérdést is szabályozni kell. Harmadik felvetés. Nem történt említés, és érdemes volna megemlíteni azokat a javakat, amelyek illegális ásatásokból származnak. Mm. Na, να ελεγχθούν από το δημόσιο, έφυγαν χωρίς την παρουσία αρχών του κράτους egyszerűen illegálisan ásták ki ezeket a kincseket, és csempészték ki az országból. És úgy hiszem, hogy ezekre, tehát az illegális ásatásokból származó műkincsekre is ki kell terjedni, terjeszteni a jogszabályt. Érdemes volna ezzel kiegészíteni a szöveget. Figyelembe véve persze azt is, hogy bárki, aki az illegálisan behozott javakat őrzi, be kellene, hogy bizonyítsa, hogy megfelelően őrizte ezeket a javakat. Tehát, hogyha valaki egy a kulturális javak egyikét illegálisan tartam, tulajdonában tartja, akkor bizonyítania kell, hogy legalábbis megfelelő módon bánt ezzel a műkincsel, is vigyázott rá. Ennyit akarok most mondani. És mint hogy szeptember végéig van még időnk, kérdezem, hogy nem tudnánk-e esetleg vagy szakértőt meghívni. Köszönöm, Paljadeli asszony. Mást kolléga nem kéri a szót, hát akkor a bizottság kérje a szót, és meg is kapja. Bocsánat, Köszönöm, én nem vagyok jogász, és nem nagyon ismerem ezt az kérdéskört, de azért érdekesnek találom. Kérdésem lenne, lehetnek olyan tárgyak, amelyeket több állam is visszakér. Akkor ebben a helyzetben mi történik? Van egy közvetítő hatóság? Tehát, ahogy az előttem szóló is mondta, vannak olyan tárgyak, amelyek országról országra vándorolnak. Nincs -e olyan eshetőség, hogy két vagy három állam is visszaköveteli magának, és ebből összetűzésbe kerülnek. Ah, tehát... Lássuk, hogy a bizottság tud -e erre valamit válaszolni. A bizottságnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Először is azt szeretném Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevő asszonynak és a képviselőknek, akik a bizottság javaslatához szól, hozzászóltak. A javaslat hátterét és kontextusát jól elmagyarázták, éppen ezért nem kell visszatérnem és nem kell újra elmagyaráznom, hogy az Európai Bizottság miért hozta meg ezt a javaslatát, milyen célból. Ezt jól, ez jól elhangzott már. Csupán azokra az elemekre szeretnék koncentrálni, amelyek agályosak, kétségesek voltak, és amelyekről a képviselők itt beszéltek. Először a dolog hátteréről, és így talán megmagyarázhatom, hogy miért a 114-es szerződéses cikk adja a jogszabálytervezet jogalapját. Joggal hangzott el, hogy ezt az irányelvet a közös piac létrehozása előtti pillanatban fogadták el. És a célja az volt, hogy a közös piaci intézkedéseket kiegészítsem. Az is elhangzott, mégpedig joggal, hogy bár az áruk szabad mozgása biztosított a közös piacban, az Európai Unióban, vannak kivételek, vannak derogációk, vannak olyan javak, a javaknak az áruknak olyan típusai, amelyek speciális értékkel rendelkeznek, és a tagállamok fenntartják a béli jogukat, hogy ezekre ne terjesszék ki az áruk szabad mozgására vonatkozó alapszabadságot. és megakadályozzák, hogy ezek a javak elhagyják a területüket. A szerződés 36. cikke az a cikk, amely a derogációk, a kivételek listáját állítja föl, és a nemzeti kincsek vagy műkincsek szerepel ezen a listán. Ez egy olyan cikk, a 36-os cikk, amely alapján nem az Európai Unió jogosult intézkedéseket foganatosítani, hanem pont fordítva a tagállamok jogosultak fellépni. Azaz megakadályozhatják ezen nemzeti műkincsek eh, kivitelét az országból. Létezik tehát az áruk szabad mozgása, de ennek ellenére megtörténhet, hogy ezt korlátozzák, és ennek a korlátozásnak ellenére megtörténhet, hogy mégis elhagyják eh, ezek a műkincsek az ország területét, és a jelen jogszabálynak a célja az, hogy visszatéríthetők legyenek a műkincsek a kiindulási jog tagállamba. Azaz tehát nem a 36-os cikk az, amelyre építjük ezt, hanem a 114-es cikk, a belső piaci cikk adja ennek a jogszabálytervezetnek a megfelelő jogalapját. Az irányelv tervezettel az volt az bizottság célja, hogy egy első jogi lépést tegyünk annak érdekében, hogy a tagállamok kölcsönösen elismerhessék a nemzeti műkincseket, ám az irányelv tervezet nem ad segítséget a definícióban, hiszen a tagállamok között nagy különbség van a tekintetben, hogy hogyan definiálják a nemzeti kincs fogalmat. És mi úgy gondoljuk, hogy ez helyes, hogyha így is marad. Vannak tagállamok, amelyekben nem definiálják a nemzeti műkincs fogalmát, de a nemzeti örökséget valamilyen módon mégiscsak definiálják, vagy pedig azt, hogy mely területekre, mely e, műalkotásokra, épületekre terjedjen ki a műkincsvédelem. A 93-as irányelv eredeti célja az volt, hogy iránymutatást adjon ennek a meghatározásában, és a melléklet célja, amelyről itt az imént szó volt, az volt, a melléklet célja tehát az volt, hogy feltüntessük, hogy mely, mire terjed ki az irányelv hatája. Nem az volt a célunk, hogy a nemzeti műkincsek fogalmát meghatározzuk, és a nemzeti műkincs fogalmát a melléklet sem határozza meg. Nem, a kategóriák, amelyekről szó, szó van, illetve a pénzügyi eh, küszöbök, amelyekről a melléklet szól, ezek nem a nemzeti műkincs fogalmát írják körül, hanem sokkal inkább az irányelv hatáját korlátozzák. Azaz, tehát léteznek olyan műkincsek, amelyeket jogtalanul szállítottak ki a tagállamból, ám ezekre ezt a jogeszközt nem lehet alkalmazni, Egyszer azért, mert ezek a nemzeti műkincsek nem felelnek meg bizonyos kritériumoknak, amelyekről a melléklet szól. Ezt fontos, hogy megértsék, hogy megértsék a rikázt az újra az átdolgozott irányelv mögött rejlő jogalkotói szándékot. A bizottság voltak éppen vissza akarja adni a tagállamoknak annak a lehetőségét, hogy a más nemzeti eh, re is kiterjessze ezt az irányelvet, amelyikre ez ideig az irányelv nem terjed ki. Eh, eh, Tehát röviden összefoglalva, a nemzeti műkincs definíciójáról úgy gondoljuk, hogy ezt a tagállamoknak kell meghatározniuk, körülírniuk, hogy mi a nemzeti műkincs és mi nem. És hogyha jogtalanul szállították ki a nemzeti műkincset a tagállamból, akkor lehetőséget kell biztosítani a tagállamoknak arra, hogy visszaköveteljék ezeket. Elhangzott az is, hogy négy jelentés és a szakértői munkacsoport is foglalkozott a újra az átdolgozás előtt ezekkel a kérdésekkel. És a munkacsoportok, illetve a szakértői bizottság eh, igyekezett eh, az irányelv hatájával és hatékonyságával is foglalkozni. A melléklet, amely az irányelv hatáját korlátozta, illetve a határidők, amelyek a tárgy, a műtárgy ellenőrzésére és a visszaadási határidejére vonatkoznak. Voltak azok az elemek, amelyek ennek az irányelvnek a hatékonyságát korlátozták, mondták a szakértők. És a szakértői eszmecsere következtében végül úgy döntöttünk, ha használhatom a királyi többest, az Európai Bizottság közszolgája nevében, tehát ami, amiért úgy döntöttünk, hogy megváltoztatjuk ezeket a határidőket, és egy évről három évre bővítjük ki a jogi eljárás kezdeményezésének lehetőségét. Még egyszer mondom, mind a szakértők, mind erre a következtetésre jutottak, mind a hatástanulmány, amelyet a bizottság végzett. Arra jutottunk tehát, hogy három év sokkal nagyobb lehetőséget, játékteret biztosít a tagállamoknak arra, hogy eh, visszaköveteljék a jogszerűtlenül elszállított műtárgyat, eh, illetve hogy eh, felkészüljenek az esetleges eljárásra. Ami pedig a bizonyítási teher kérdését illeti. Az erre vonatkozó kritériumok az egyes tagállamokban változnak. A kártérítés tekintetében. Hogyha valaki visszakövetel egy műtárgyat, akkor a bizonyítási teher azon a tagállamon nyugszik, aki visszaköveteli műtárgyat. Tehát a keresetet, úgymond a keresetet indító polgárjogi filozófiával nézve, a keresetet indító fél, a felperes fél kell, hogy bizonyítsa igazát. Épp így a visszakövetelést kezdeményező tagállam. Tehát a bizonyítási teher rájuk nehezkedik. Ám, hogyha megerősítés nyer, hogy ez egy nemzeti műkincs, amely jogtalanul hagyta el a tagállamot, és kártérítést kell alkalmazni, akkor ebben az esetben a bizonyítási teher azokon nyugszik majd, akik eműtárgyak tulajdonosai voltak. A jelentéstevő asszony felhívta figyelmünket arra a tényre, hogy meg lehet, hogy nem nemzeti műkincsként eh, osztályozták be ezt a eh, műtárgyat, akkor, amikor ez eh, kivitelre került a tagállamból. Azaz tehát, hogyan tudjuk a megfelelő elővigyázatosság, a due diligence fogalmát érvényesíteni arra a személyre, lett legyen jogi vagy természetes személy, aki kihozta, kivitte ezt a műtárgyat, hiszen akkor még nem volt nemzeti műkincsnek klasszifikálva. Tehát ilyen módon azt mondtuk, hogy a bizonyítási terhet itt ebben az esetben meg kell fordítani, és figyelembe kell venni ezt a szempontot is, akkor, amikor megállapítja a bíró, az eljáró illetékes és hatáskörrel rendelkező bíró, hogy jogtalan volt-e az áru kivitele a tagállamból. De volt itt még más kérdés is, melyet nem szeretnék említetlenül hagyni. Például az a kérdés, hogy mi van, hogyha 93 előtt vitték ki a tagállamból ezt a műtárgyat. Mint mondottam, ez az eszköz a tagállamok közötti határok lebontásának egyik eleme volt, és um, egy jogeszköz kialakításánál ez egy fontos szerepet játszott. Ezért tehát 93. január 1-től kell, hogy érvényesüljön a hatály, hiszen ekkor jött létre a közös belső piac. Again, I would stop here. I'm not sure whether I uh, opened all. Uh, Nem tudom, hogy minden nagyon izgalmas felvetésre válaszoltam, de itt azt hiszem, hogy befejezhetem észrevételemet. Még röviden belenézek kolléganőm jegyzeteibe. Van itt még egy utolsó kérdés, amelyet elfelejtettem, hogy mi történik, hogyha több tagállam nyújtott be eh, keresetet ugyanazon kulturális műtárgy, ugyanazon műtárgy visszatérítésére. Ez ideig nem szereztünk tudomást ilyen esetről, ám ha ez megtörténik, akkor az abban az országban lévő illetékességgel és hatáskörrel bíró bíró döntésétől fog függeni ez a kérdés, amelyben a műtárgy fellelhető. Ő kell, hogy döntsen arról, hogy mely tagállamba kerül visszatérítésre a vitatott műtárgy. Azt hiszem, hogy itt tényleg befejezem, elnök asszony, örömmel tekintek a további viták eszmecserék elében, és persze örömmel válaszolom meg bármilyen jellegű kérdésüket is. De ez így imanoni. Nagyon szépen köszönöm. Őszintén szólva még mindig nem lettem okosabb. Érdekelt volna, hogy melyek a problematikus pontok. Hol térnek el az önök elképzelései Verzsie asszony elképzeléseitől? Mely utóbbi ugye minket képvisel. Három mondatban ezt össze tudná foglalni, hogy hol van nézeteltérés? Vagy nincs ilyen? Megegyeztek mindenben. Nem? Jó, Verzsi asszony. Elnézést, elnök asszony. Szerintem nem így kell ezt a vitát megközelíteni. Tehát mivel július végén neveztek engem ki, és most még csak szeptember közepén járunk, van egy sor kérdés, amelyel kapcsolatban még nem sikerült együttműködnünk a bizottsággal. Tehát bemutattam nagyjából a dolgokat, és kérdéseket tettem fel, amiken most majd tudunk együtt dolgozni, amiket meg tudunk vitatni, hogy jobban megértsük azt, hogy az Európai Bizottság hogyan jutott poslatokhoz. Tehát ez igazából alapvető véleménykülönbségeink még nincsenek, hanem csak a bizonyos lehetőségeket vetett fel a bizottság, és ezzel kapcsolatban mi felvetettük a kérdéseinket. Tehát úgy gondolom, hogy hát sajnos nagyon rövidek a határidőink, és ezért nagyon sűrűn követik egymást az általam javasolt találkozók, de alapvető véleménykülönbségek nincsenek, legalábbis én nem így érzem, én inkább úgy érzem, hogy ilyen megvilágosításokra van szükség, pontosító munkát végzünk, és a esetleges véleménykülönbségeket szerintem majd amúgy is el tudjuk hidalni. Én igazából azt szeretném, hogy biztosak legyünk, hogy az összes szükséges óvintézkedést és elővigyázatosságot megtettük. A kollégáknak pedig azt szeretném mondani, hogy ez a szöveg nagyon korlátozott hatású, legalábbis nagyon kevés dolgot tudunk megváltoztatni, illetve maguknak a kulturális javaknak a köre is egy nagyon korlátozott kör a tárgyakon belül. Tehát például a, olyan kérdéseket felvehetünk, mint például az illegális ásatások, amik időről időre felmerülő problémák, és ezekről lehet vitatkozni, de um, a október 1-én reggel fogunk a szakértőkkel találkozni, és akkor az ez irányú agályait mindenki felvetheti. Igen, szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy semmi nem ad aggodalomra okot ebben a szövegben, hiszen várhatóan javulni fog a helyzet. Nem új dolog ez. Nagyszerű. Berzsia asszony. Verzsi asszony, tökéletesen bízunk önökben, az árnyék előadókban is a dolgokat végezik. Hát, hát teljesen lenyűgözött, és megtisztelve érzem magam elnök asszony akkor munkára. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most mindenkit megkérnék, minden olyan személyt, aki nem árnyék jelentéstevő, és nem életékes, az hagyja el a termet, akik elmennek, azoknak jó étvágyat kívánok az ebédhez, és most a koordinátorok és a Kreatív Európa árnyék jelentéstevői üléseznek zárt ajtók mögött. Őket kérném, hogy maradjanak itt, és elég gyorsan elhagyják a termet, akkor gyorsan folytathatjuk is a munkát. Az összes látogatót kérem, hogy